jelentéshez érkeztünk. Reding asszony jelenlétében tárgyaljuk ezt. A Reding asszony, mint jelentéstevő, most megkapja a szót. Monsieur le Président. Euh, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! 2013 óta tárgyalunk 23 országgal, akik 70%-át képviselik a szolgáltatási piacnak. Ezzel együtt a tizet a lakosság nem ismeri, nem is hallott még róla. Márpedig, amikor a hitelkártyánkat használjuk, felveszünk a telefonunkat, vagy átutalunk pénzt, vagy a szociális hálókon lógunk, ez mind-mind olyan szolgáltatás, digitális szolgáltatás, amelyet a TISA érint, és mégsem tudunk róla, és nincs is jogunk igazán beleszólni. A bizottság az unió megbízott tárgyalója, az Európai Parlament, amely pedig a bizottságot hivatott ellenőrizni, ugyanakkor megfogalmazta a saját iránymutatásait, elvárásait, és majd szerdán, amikor lesz szavazás, akkor az lesz a tét, hogy ezt a politikai szakadékot, a kereskedelempolitika átalakítási igényét úgy tűnik, hogy nem sikerült áthidalni sem a gyakorlatban, sem az elvek tekintetében, ami a formát illeti. Régóta nagy szakadék tátong a 2014-es választások eredménye és az elért eredmények között intenzív párbeszédre lenne, lett volna szükség az Európai Parlamenttel, legalább nyolc szakbizottságunkkal, és a külső dialógusra és a civil társadalommal. Mi ezt kértük többször a tanástól is, a bizottságtól is. Az Európai Unió későn ugyan, de végre most a biztos asszony segítségével reagált erre. Ez a jelentés kicsit tovább mutat, és talán sikerül elérni valamit az átláthatóság tekintetében. Alapvető változásokat tartalmaz. Az a fő felelősségünk, hogy eldöntsük végre, hogy milyen tizát hajlandók vagyunk elfogadni, és miért nem. A mi üzenetünk világos, mi jobb szabályozást akarunk nemzetközi szinten, olyan szabályozást, amely igazságos, megbízható, fenntartható, pontosabb. Van a jelenlegi jelentés meghúzza a kék vonalat, a kölcsönösség elve, a telekom, a közlekedés, a piacok tekintetében, és a, a fogyasztói jogok tekintetében, és megpróbál egyensúlyt teremteni a kis és nagy vállalkozások érdeképviselete egyensúlya tekintetében is, és persze a kínai dömping tekintetében. Ez a kék vonal. A piros vonal pedig ott van, hogy nem vagyunk hajlandók semmilyenféle közszolgáltatás, különösen a média szolgáltatásokat kiadni a kezünkből, alapvető joga ez az adatvédelmi megfontolásokból is az európai polgárnak, és ami a, a szakképzett szakértőink kiküldését illeti, itt is vannak feltétlenül elvárt pontjaink, és nem lehet szétválasztani egymástól a, a jogvédelmet és a szabadságot. 27%-a a világ szerte folyó szolgáltatás kereskedelemnek az Európai Unióból indul ki. Tehát igenis nekünk legyen jogunk a nemzetközi fórumokon követelni az érdekeink figyelembevételét. Szerdán ö, úgy gondolom, hogy nagyon komoly üzenetet fogunk megfogalmazni a tárgyalóink felé. Szeretnénk a tárgyalásokat új irányba terelni, hogy a valóban az európai polgárok és vállalkozások érdeke érvényesüljön. A kölcsönösség pont nem érvényesül jelenleg. Aki megszavazza a jelentést, az a változást szavazza meg, az átláthatóságot, az európai értékek és érdekek védelmét. Aki igennel szavaz, az a bizottságnak világos mandátumot ad az Európai Parlament részéről. Felelősségünk tudatában és annak megfelelő. Köszönöm szépen, Mástrom biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok. A bizottság köszöni a parlamentnek ezt a figyelmet, hogy ilyen sok szakbizottság figyelemmel követi a tizetárgyalásokat. Reding asszonynak, az előadónak is köszönetet mondok a munkájáért, illetve az árnyék jelentéstevőknek is. Számunkra nagyon fontos gondoskodni arról, hogy a parlamentet bevonjuk a tárgyalási folyamatba. A szolgáltatások nagyjából 70%-ban teszik ki a GDP-nket, és 25%-ban a külkereskedelmet. A TISA ezt az egyensúly hiányt kívánja kiegyenlíteni, és megnyitni az EU vállalkozásai előtt a külföldi piacokat. 23 WTO tag találkozik a TISA 15. tárgyalási fordulójára Genfben. Reméljük, hogy tudjuk folytatni ezt a pozitív munkát. Majdnem minden miniszterrel találkoztam, akit érint ez a kérdés. Davosban, felmértük a haladást, pozitív volt a légkör, és sok tagállam, illetve sok ország szerette volna, hogyha idén lezárulhat ez a tárgyalás sorozat. Ez ambiciózus cél, de számunkra a, tár, a tartalom fontosabb, mint a haladás gyorsasága. Nagyra értékeljük a támogatást, az ajánlásokat, amelyeket a parlament foglalt össze a határozat tervezetben, amiről szerdán szavazni fognak. Szeretnénk majd a tárgyalások során ezeket figyelembe venni. Ahogy rámutatnak az állásfoglalásban, a TISA az eddig kihasználatlan piaci lehetőségeket használná ki, megszüntetve a meglévő akadályokat a szolgáltatások nemzetközi kereskedelme előtt. Az a szándékunk, hogy erős, átlátható és hatékony szabályokat dolgozzunk ki a különböző ágazatokban, annak érdekében, hogy meginduljon a TISZA keretében az eh, nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. Ez eh, több eh, oldalú tárgyalásokat igényel a Nairobi utáni kontextusban. Egyetértek azzal, és ez számomra is személyesen fontos, hogy a részvétel minél szélesebb körül legyen a TISZA tárgyalásain, hogy a későbbiekben multilateralizálható legyen ez a megállapodás. Egyelőre 23 ország vesz részt, részt a tárgyalásokban. Ez egyébként a 70%-át teszik el a szolgáltatások globális piacának. Olyan piacokat is szeretnénk bevonni, mint Kína, és ezzel megszületne az a kritikus tömeg, ami szükséges volna a multilateralizáláshoz. A javaslat megtervezése és az architektúrája kialakítása a GAC megállapodásnak megfelelő kell, hogy legyen, hogy ez is elősegítse a jövőbeli multilateralizálást. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament az átláthatósági erőfeszítéseinket értékeli. Köszönöm, hogy ezt sürgették, és, tény, és tényleg mindent meg fogunk azért tenni, hogy ezt fokozni tudjuk. A főtárgyaló rendszeresen találkozik az Inter Monitoring csoporttal, amelyet az előadó Reding asszony vezet, és a civil társadalommal is párbeszédet folytat. A tárgyalási fordulókról minden jelentést közzéteszünk az interneten. Amik a határozatban felmerülnek, olyan témák, mint például a horizontális karvautók, amelyeket minden tiza résztvevő elfogad, az ILO egyezmények értelmében. Hogyha a tizet szeretnénk a jövőben multilateralizálni, akkor a GATS keretei között kell ezt megalkotnunk, és ott nincsenek olyan széles körű kárvautok, és nincsenek olyan követelmények, hogy más nemzetközi egyezményekhez csatlakozni kellene. A feltörekvő országoknak ez nehézséget okozna. Ez természetesen nem zárja azt ki, hogy más fórumokon együttműködjünk ezekkel az országokkal. Másodszor, és ez nagyon lényeges, a közszolgáltatások, a kultúra, a munkaerőpiaci jogok. Ezekkel kapcsolatosan az én és a csapatom szándéka, hogy egyoldalúan Európában eldönthessük, hogy milyen szintű védelmet szeretnénk az EU. Soha nem köt kompromisszumot a nemzeti helyi és regionális hatóságok hatáskörének, már ami a közszolgáltatások megszerzését illeti, amelyeket az EU szerződés is biztosít. Ez a megközelítésünk is ez is marad. Azután korlátozott megközelítés érvényesül az első módusban, vagy módozatban, de más ágazatokban, mint a digitális szolgáltatások, amely növekedési potenciált jelent számunkra, tehát offenzív érdek. Itt nem volna a kötelezettségvállalásén korlátozása az érdekünk. Négy. Az adatvédelem nagyon fontos jog az EU-ban, és a tízesen sem fogja ezt veszélyeztetni. Végül pedig a tíz architektúrával kapcsolatosan kompromisszumot kötöttünk, nagyon nehéz tárgyalások után, bármilyen változás visszavinne minket az első napi helyzethez. Ezek a záradékok csak arra a jogra vonatkoznak, hogy diszkrimináljon valaki a belföldi és a külföldi cégek között, vagyis a nemzeti preferenciát jelenti ki. Ezek széleskörű kárvautók olyan ágazatok számára, amelyek kényes érzékeny ágazatok. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez az ezt a dokumentumot úgy értékelhetjük, hogy a parlament támogatja a tíz a tárgyalásokat és folytatásukat, a határokat megjelölték a véleményben, ezt köszönöm, és ígérem az Európai Parlamenttel való jövőbeli együttműködést, ahogyan közelebb kerül az megállapodás tető Köszönöm. A Foglalkoztatási Bizottság nevében Hammer úr következik. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. A tízával kapcsolatban elhangzottak jók és fontosak, de e, egyelőre azon kívül, hogy egy kérdőjelet szépen megrajzoltunk, még nem jött ki ebből semmi. Már 1964 óta tart ez a folyamat, milliárdokat préseltünk ki a liberalizáció jegyében, többek között a globalizációs alapból is. Itt lenne az ideje annak, hogy az a nyolc minimál alkalmazási norma, amit az ILO megfogalmazott, megvalósuljon. Ez sajnos nincsen benne a jelentésben, csak ilyen ártatlan megfogalmazások vannak, hogy az elvekre figyelemmel kell lenni. Ez aztán nagyon foghatni az USA-ra vagy Pakisztánra. És a közszolgáltatósokat ki kell venni, nem lehet a liberalizációt ilyen módon kiterjeszteni a közszolgáltatásokra, ennek semmi köze a szociális Európához. Köszönöm szépen. A Fejlesztési Bizottság nevében Sánchez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, Válkárszer úr, és köszönöm mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a tárgyalási kereteket megalkotsák. Köszönöm külön a civil társadalomnak, mert ezeket a szövegeket a legnagyobb figyelemmel tanulmányozzák, hiszen a, és bebizonyították, hogy a TISZA lényegében elfogadhatatlan. Ugyanez a helyzet a júniusi TTIP szöveggel is, hiszen csak szép szavakat látunk, de ezek többségében felszínes szavak. Pozitív listákról beszél a szöveg, illetve a pénzügyi szolgáltatásokról, valamint az úgynevezett stand-still záradékról. Nagyon sok módosító indítvány született, nem egyeztetnek a civil társadalommal, és a civil társadalom akaratát kifejező módosítókat sem tárgyalják meg. Köszönöm. De la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios toma la palabra la señora Mosca. úr, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A TISA, mint minden más kereskedelmi megalapodás, ugye arra szolgálna, hogy a fogyasztóknak és a dolgozóknak is előnyöket hoz Európában. Legalábbis ezt kéne elérnünk, azokat a minőségi normákat érvényesítenünk, amelyek eh, révén a szolgáltatások is és azokat nyújtók is eh, előnyt élveznek és magas színvonalak maradnak. Az Európai Unió, amikor a nemzetközi normákat elfogadja mindenféle újabb követelés, követelmény megfogalmazása nélkül, akkor feladja ezeket az elveket. A tízát lehetőségként kéne használni arra, hogy a globális rendszert felhasználjuk arra, hogy a pénzmosást, a pénzcsalást, a csalásokat, az adóelkerülést keményebb eszközökkel visszaszorítjuk, mint eddig. Jó lenne látnunk, hogy a bizottság az átláthatóságot is az ászlajára írja. Ez a polgárok számára nagyon fontos szempont. Köszönöm. Eh, a, bizot, a belső piaci bizottság nevében Moszkva úrnak adom meg, az asszonynak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen a szót. A szolgáltatási megállapodással új parlamenti vita kezdődött és ez persze újra ugyanazt a kérdést és problémát veti föl, ami már korábban is baja volt ezeknek a megalapodásoknak, hogy mi is ennek a célja. Mert a szabad kereskedelem, a liberalizált kereskedelem nem ön cél. Az kéne, hogy legyen a cél, hogy az európai polgárok érdekeit érvényesítjük. És ez elég egyszerűen megfogalmazható. Igazságos feltételeket, piac hozzáférést akarunk, és a köz érdekének a megőrzését. Ugyanaz a baj a metodikával is, mint korábban, hogy nincsen transzparencia, zárt ajtók mögött zajlanak a tárgyalások, a civil társadalom ki van zárva mindenből. Világos az üzenetünk, több átláthatóságot követelünk, az adóelkerülést, a szociális dömpinget követeljük, hogy szüntessék meg, és követeljük, hogy bizonyos szolgáltatási ágokat, a közszolgáltatásokat, első között, de a kulturális szolgáltatásokat vegyék ki a tárgyalások körébe. Köszönöm az előadónak, aki ilyen értelemben írta meg a jelentését, és a mi politikai frakciónk is támogatja őt ebben a törekvésében. Köszönöm szépen. Reintke kolléga egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, biztos úr. Biztos asszony, messze menő egyezményről van szó, elsősorban a helyi és regionális szintet fogja érinteni. A regionális szakbizottság ezért állásfoglalásában egyértelmű. A TISA nem az európai kohéziós politika céljai ellenében eh, szabad, hogy felhasználásra kerüljön. Üdvözöljük azt, hogy a közszolgáltatások kivétele, ahogy mi is említjük, már eh, Reding asszony jelentésében is megvan. Az általános hozzáférés, biztonság, minőség, megfizethetőség és azonos bánásmód meg kell, hogy ő maradjon. A TISA az Európai Unió egy közösségeinek cselekvőképességét nem szabad, hogy korlátozza. A célok elérése érdekében és az állampolgárok érdekében csak itt tudunk fellépni. A feladatunk a parlamentben az, hogy az európai polgárok érdekeit védjük, és ezért megfelelő közszolgáltatásokkal lássuk el őket. Ez az a, pont, a Regi Szakbizottság véleménye. Köszönöm szépen. Gracias. Mm, no veo el señor... Most pedig Albert úr következik. Hogyha itt van, de ha nincsen, akkor Van de Kamp úr következik a közlekedési bizottság nevében. Európa... Hát, Elnök úr, Európa ebben a pillanatban óriási kihívások előtt áll. Ismerjük a menekült áram problémáját, az egyre növekvő nacionalizmust. Mi a közlekedési ágazatban úgy látjuk, hogy óriási lehetőségek vannak a tíz megállapodásban. Ha megnézik, hogy mit mindent teszünk a vasúti közlekedés és a hajózás terén, akkor látható, milyen esélyei vannak Európának a tíza szerződésen keresztül egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan is. Szeretném, hogyha a szociális szempontokra is figyelnénk, a közlekedési ágazatban dolgozók érdekei egy kicsit hátrányt szenvedtek, hiszen jelentősen befolyásolja ezt az Európán kívüli fejlemény. A postai szolgáltatások és a a tömegközlekedés még figyelmet érdemlő pontok. Reding asszony munkájához azonban sok sikert kívánok, remélem sikerül befejezni a megállapodást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Ipari Szakbizottság nevében Borelli kolléga. Köszönöm szépen. Előadóként az Ipari Szakbizottság nevében a Szeretném elmondani, hogy messze menően támogatjuk a jelentés általános irányultságát, az átláthatóságot, jogállamiságot, de a konkrét szükségszerűségeket is, ami a telekom és az energiaágazatok szempontjából kiemelésre kerültek. A tanács mandátumát támogatjuk annak értelmében, hogy további célokat határozzunk meg a tárgyalásokhoz. Ezek a tartalomra vonatkoznak, tehát a szuverenitás tiszteletben tartása, a kölcsönösség, megtartása és a vállalatok és állampolgárok számára valós előnyök. Ezekre vonatkozó garanciákat szeretnénk kapni azért, hogy megvédhessük a gazdasági és szociális modellünket további célok az eljárás, dokumentumokhoz való hozzáférés, az érintekkel való konzultáció, állandó konzultáció a parlamenttel, ami még feladat. Szeretnénk, hogyha minden ilyen elemet tiszteletben tartnának, amely az európai polgárok érdekeit képviselők számára biztosítottak. A parlament nem az a feladata, hogy igent mondjon egy megállapodásra, hanem a tárgyalók számára mandátumot. Köszönöm szépen, Kasperi kolléga. Herr Präsident! Igen, tisztelt elnök úr. Reding asszonyt jelölték ez évben a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság kitüntetésére. Ha megnézzük ezt a jelentést, akkor látjuk, hogy megérdemelte. De volt egy mondata, amit figyelemre méltónak tartunk, és már ez a mondat megérdemli a díjat. Azt mondta, hogy ne legyen megállapodás védelem nélkül, de ne legyen védelem megállapodás nélkül sem. Pontosan erről van szó az Európai Parlament frakciójában, ahol én is vagyok. Megállapodást akarunk, alakítani akarjuk a globalizációt, kötelező szabályokat akarunk, amelyek megkövetelhetők a vállalatok számára, de mindenek előtt a fogyasztók, a munkavállalók, az állampolgárok bizalmát élvezik. Ezért az Európai Parlament most másodszorra is határozottan foglalkozik ezzel a megállapodással, ez jó jel. A tárgyalásokat megelőzően 2013-ban már volt az EP-nek egy jelentése, már abban egyértelműen elmondtuk a szempontjainkat. Reding asszony, a kollégák pedig az elmúlt hónapokban megfelelő időt fordítottak arra, hogy részletekbe menően még jobban feldolgozzák mindazt, amit fontosnak tartunk. Felszólítom a bizottságot, biztos asszony, fogadja el, amit az Európai Parlament szerdán határoz, mert úgy gondolom nagy többséggel fogjuk elfogadni, és lehetőség szerint ezzel az eredménnyel, hogyha így tudja lezárni a megállapodást, akkor az állampolgárok számára a szolgáltatások szempontjából jót tudunk biztosítani. Bárki menjen külföldre síelni, akkor tudja, hogy milyen szolgáltatást fog kapni az, aki a szolgáltatást biztosítja, tudja, mit várhat, aki külföldön köt életbiztosítást, tudja, hogy mi lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gaspari úr kékártyás kérdést intézett önhöz, Rui úr. Köszönöm szépen. Kaspari úrhoz a következő kérdésem. A szolgáltatás kereskedelem egyfelől magasabb béreket hoz, és ezáltal a vásárló erőt növeli, és ha jól vásárlunk, akkor az iparunk is versenyképesebb lesz ettől, de Számunkra a foglalkoztatási aspektusok lennének fontosabbak, hogy a kis és középméretű vállalkozások profitáljanak belőle. Hogyan látja ezt elérhetőnek? Tisztelt kolléga úr, amit ön érint, azt fogalmaztam meg én is, igen, olcsóban lehessen vásárolni, de eladni is jobban lehessen, és ez így lesz, különösen a szolgáltatási ágazatban Európa ugye pozitív kereskedelmi mérleggel rendelkezik, tehát ez jót fog hozni pont a kicsiknek és a közepeseknek. Tehát pont jó irányba lépünk, hiszen ezáltal munkahelyek teremtődnek, és ezzel főleg nem a nagyoknak, hanem a kis és középméretűeknek segítünk. Köszönöm szépen, Kirton Darling asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadóknak az elmondottakat. Ezek a tiza tárgyalások nagyon vitatottak. A szolgáltatások fontosak a gazdaságaink számára, a minőségüknek nagyon konkrét hatása van a munkahelyekre, a szociális kohézióra. Ebben a házban eh, van egyedül nekünk, lenne, kéne, hogy legyen erőnk a kereskedelmi tárgyalások befolyásolására, de ez nem elég demokratikusan zajlik. Demokratikus kereskedelem politikára lenne szükség, nem csak profithalmozásra, hanem az emberekről tárgyalnak, ne felejtsék el. Sajnos azt látjuk, hogy a, a Kereskedelmi Bizottságban januárban, amit láttunk szöveget, eh, amit ugyan hat frakció támogatott nyolcból, de nem értem, eh, hogy nem tudom, hogy meg lesz-e ugyanez a nagy többség, majd a szavazáskor is, hogy a bizottság számára lehetetlenné tegyük azt, és a tagállamok számára, hogy érdekeinket meghazudtulóan a fejünk fölött tárgyaljanak. Itt nem is csak a tízáról van szó, hanem arról, hogy is, hogy az embereknek, a polgároknak is meg lehessen mondani, hogy meddig mehet el a politika a nevükben. Digitális világot akarunk, digitális piacot, új szabályokat, védelmet, minden közszolgáltatás kizárását a liberalizáció alól, és a jogot, hogy együtt szabályozhassunk a döntéshozókkal. Több millió munkahely forog kockán Európában, erről nem lehet így tárgyalni. Új lehetőségeket akarunk megnyitni gazdaságunk számára Európában, ugyanakkor a munkavállalóink érdekeit, jogait is próbáljuk megvédeni a szociális dömpinggel szemben fel kell lépni. Értjük mi a globalizációt, sőt a globalizáció nagyon ö, hasznunkra is lehet, hogyha jól tárgyal Európa a TISA kapcsán. De igenis, tessenek megfogalmazni az európai prioritásokat, és ne adjuk be a derekünket a, a nemzetközi nyomásnak. Erős mandátumot fogunk önöknek adni. Kirton Darling asszony két kártyás kérdést kapott, elfogadja -e? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismerem eh, Katyn Darling asszonyt, és tudom, hogy fontosnak tartja a fogyasztói jogokat. Mástrom biztos asszony is egyetért azzal, hogy az ILO eh, szerződései, az abban szereplő jogok mégsem kerültek be a TISA megállapodásba. A feltételezem azért, hogy a tízában tiszteletben tartják mindazt, amit az, az ILO egyezmények meghatároztak, úgyhogy nem értem, miért nincs benne. Well, in these negotiations... Ezeken a tárgyalásokon, a GATS megállapodások alapján a nemzeti szinten, amit fel akarunk vizsgálni, nincsen szociális fejezet, és az ILO normákat eleve nem is akarták bevenni. Mi is foglalkoztunk ezzel, próbáltunk ezzel megküzdeni, hogy az alapvető munkavállalói jogok belekerüljenek a szövegbe, és az a kompromisszum, amit végül is a bizottság szintjén elértünk, az egyértelműen követeli a tiza tárgyalófelektől, hogy az ILO ö, megalapodás pontjait, ha nem is feltétlenül szó szerint, de a gyakorlatban elvileg eh, vegye bele a tárgyalásba. Szerintem ez a jelentés nagyon fontos mérföldkó a szempontból, hiszen megfogalmazza ezt. McClarkin asszonynak adok szót. Uh, good evening and welcome commissioner um, it's great that you're here. köszönöm szépen ez egy nagyon érdemi vita, és 10 milliók munkahelyéről van itt szó, 20 milliárd fonttal a TISA növelheti az EU bevételeit, ez százalékosan is megfogalmazható. Az Egyesült Királyság a világon az egyik legnagyobb szolgáltatás exportőr, tehát nekünk Érdekünk az, hogy a plurilaterális megállapodásnak eredménye legyen. Mi támogatjuk a szakbizottságban is támogattuk a jelentést. Kollégáim is értik ennek a jelentőségét. Egyfelől garantálnunk kell, hogy a TISA ambiciózus, jó, modern megalapodás a 21. századot tükröző, és másfelől pedig a kis és középméretű vállalkozásokat Európában segíti a globális ellátóláncon belül. De közben figyelemmel kell lennünk a szakszervezeti megállapodásokra is, ezért a mi frakciónk a megfogalmazás tekintetében, mint nálunk, ahogy az az, az NHS-et, az a TB-t illeti, megfontolt fogalmazást kért és kér frakciónk és támogatja a közös fellépést. Erős mandátumot kívánunk adni a bizottságnak a parlament részéről. Reméljük, hogy általa új piacok nyílnak meg Európa számára, Európa vállalkozási számára is új szegmensek. Köszönöm, McClarkin asszony. Kékártyás kérdést intéznek önhöz. Dármolc úr, elfogadja? Sajnos távoznom kell. No, no, no, no acepta, no acepta. Nem fogadja el. Sákin asszony. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Az Európai Unió a szolgáltatások exportja terén piacvezető, világvezető. Versenyképesek a szolgáltatást nyújtó cégeink, Éppen ezért nagyon sokat nyerhetünk azzal, hogyha egyre több ország megnyitja saját piacát az EU szolgáltatók számára, és kiegyenlítettek lesznek a feltételek több ország között. Mi szeretnénk, hogyha a TISA végső soron multilaterális megállapodássá nőné ki magát. A szolgáltatásokat új területeken is kifejleszték, mint a digitális gazdaság, ezért a szabályokat frissíteni kell. Aki az internethez hozzáfér elvben szolgáltatást nyújtat egy harmadik országban. A TISA egyértelmű szabályokat kell, hogy lefektessen, el kell, hogy érje a az egyenlő versenyfeltételeket és az alapjogok érvényesülését. Szeretnénk, ha a megalapodás ambiciózus lenne, különösen az elektronikus kereskedelemben, a távközlésben, a pénzügyi szolgáltatásokban, a közbeszerzésekben és a közlekedés területén. Szeretnénk eh, megfogalmazni néhány aggályt is. Úgy gondoljuk, hogy ennek ellenére lehet eh, megalapozott önbizalmunk, hogy eh, a kereskedelem követni fogja a szabályokat. A, nyilván a közszolgáltatásokat és az audiovizuális szolgáltatásokat kizárnánk ebből, és így nem törne meg monopóliumokat a víz vagy az áramszolgáltatás területén. Az árnyék jelentéstevőkkel és a kollégákkal együtt egy köztes jelentésen is dolgoztunk a fontos tárgyalási sorozattal kapcsolatosan. Reméljük, hogy ön továbbra is ambiciózusan képviseli az Európai Uniót, hogy meg tudjuk erősíteni a szabályokat, és egyre több ország vegyen ebben részt. Köszönöm. Köszönöm, Sáké asszony, kék kártyás kérdés érkezik önhöz az úrtól. Elfogadja, miért ne fogadnám el, elnök úr? Um, I'd like, uh, Mrs. Szeretnék köszönetet mondani, hogy elfogadta ezt a kék kártyát, udvariasabb volt, mint McClarkin. A kérdésem, ön úgy gondolja, hogy a munkaerőpiaci jogokat bele kell írni szó szerint a, az összes kereskedelmi megállapodásba, vagy ezt inkább, ezeket a jogokat inkább nemzeti szinten kellene meghatározni. Amit ebben az állásfoglalásban megfogalmaztunk, ugye ez a tízára vonatkozik, az, hogy az többi partner végső soron figyelembe venné az ILO által elfogadott munkavállalói jogokat. De az Egyesült Királyságbeli kollégámmal egyetértek, hogy a gyakorlat ezen normák betartásában fontosabb, mint hogy elfogadják írásban azokat a szabályokat, amelyeknek a betartása aztán nem reális. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy fejebe emeljük a lécet már, ami a munkavállalói jogokat illeti. Köszönöm szépen. Loglu úr. Szóval, Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap előtt pénteken kezdtek az elnökök ahhoz hozzá, hogy a megállapodást valahogy kitolják, elhalasszák különböző módszerekkel. A ttp el is ugyanez volt Vajon miért akarják az elnökök ezt? Talán azért az elnök azért nem akarja, mert nem tudja, hogy a frakciója támogatja a megállapodást, vagy nem. És miért nem tudja? Azért, mert nem kell az EU-nak ez a megállapodás, és sok képviselő sem akarja. Ott van a GAC is. Miért nem modernizáljuk azt? Egyáltalán amit támogatunk, az csak a múltig ezek, ezekkel a megállapodásokkal, és a politikai képviselőit mindig deregulációról van szó, az államok gyengítéséről, a szabályok gyengítéséről, a KKV korlátozásáról, és a munka minőségének és szabályainak rosszabb helyzetbe hozatalától. Vissza kellene vonni, vonulni a tárgyalásokból, ahogy Uruguay tette. Azt akarjuk, hogy legyen erőnk ahhoz, hogy megváltoztassuk a politikát, akkor, hogyha úgy akarják a polgárok azt. Egyértelmű kivétel, egyértelmű, hogy kivették a közszolgáltatásokat a megállapodásból, ez jó is így, de az egészség, a képzés, az oktatás, hogyha ezzel nem tesszük meg ezt, akkor privatizáció lesz a területeken, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek az egyezményeit és a környezeti megállapodásokat is be kell tartani. Nem szabad megengedni, hogy a szociális alapokat aláássák. Weber asszony, Rega asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a jelentésnek a jelzése világos, az EU tárgyalónak vissza kell mennie a tervezőasztalhoz. A tárgyalási mandátum a közvélemény és a parlament véleményét nem tükrözik, a közérdeket nem vették előképpen figyelembe. Az európaiak ellenzik a közszolgáltatások liberalizálását a tízán keresztül, illetve a különböző záradékok, intézkedések korlátozzák demokratikus jogainkat. A bizottság tárgyalási stratégiáját ez a jel jelentés megkérdőjelezi, ez fontos előrelépés. Bátrabbnak kell lennünk, és el kell utasítanunk a megállapodást, hogyha a megállapodás nem pozitív listán alapul. Következetesnek kell lennünk a bírálatunkban, és követelni kell az EU tárgyalási mandátumának megváltoztatását a parlament álláspontjának figyelembevételével, különben a parlament el fogja utasítani a tízát a multilaterális megközelítést még mindig nem késő elfogadni. A fejlődő országokat ez a megállapodás hátrányba hozza, hiszen a tárgyalóasztalhoz nem ülhetnek le. A civil társadalomnak még kevesebb hozzáférése van a tizatárgyalásokhoz, mint a TTIP-hez, és csak a híresztelésekre tudunk támaszkodni. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos híresztelések alapján jogunk van megijedni, a TISA nem szabad, hogy aláknázza lehetőségünket a fogyasztóvédelemre és a méltányos versenyre. A semlegességi rendelkezések, illetve a technikai berendezések használatára vonatkozó feltételek nem kielégítőek, ezek a technikák még fejlődőben vannak, nem akarjuk megkötni a saját kezünket abban, hogy digitális jogainkat védelmezni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm, Begin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. A kereskedelmi megállapodás úgy tűnik, hogy jó oldalai vannak, a munkahelyteremtés, növekedés, védettség, de vannak olyan átszivárogtatott szövegek, amelyek azt mutatják, hogy vannak veszélye is ennek. A korlátlan, libera, gáttalan liberalizálás, ahol összemosódik az állami és a magán, ahol nincs nem lesz közszolgáltatás, legalábbis ahogy most ismerjük az egészségügy, oktatás, stb. terén. Nos, még mindig nagyon messze vagyunk a tárgyalásokban a végétől. Nem tudjuk, hogy ki fog végül is felőre kerekedni a tárgyalásokhoz. De biztos asszony, előbb vagy utóbb a parlamentnek is tárgyalni kell mindenről, és Szerdán beszélünk fekete-fehéren majd erről a szövegről, felvetjük a kérdéseinket. A tárgyalások számára, a tárgyaló számára útmutatókat határoztunk meg, ehhez tartani kell magát mindenkinek. Ormaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a jelentés sok mindent ígér. Jobb védelem, a közszolgáltatások terén, munkavállalói jogok, nagyon sok polgár azonban nem hisz már egyszerűen nekünk ebben. Ha a jelentést megnézem, akkor a bizottság a kurzusát úgy látszik, vagy úgy látszik, hogy visszaigazolva látja a saját elképzeléseit, és azt mondja, hogy feltételezhetően megvédi az európai normákat. A jelentés azonban még több szerződéses felet szólít fel, még több területre kiterjed. Ha 2013-at megnézzük, és megnézzük azt, hogy hányan végeztek ezeken a megállapodásokon kívül elő területeken munkát, akkor nem tudom, hogy valóban tudja az Európai Unió, hogy mit tesz. Az előadónak úgy gondolom nem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon szoros kapcsolata van olyan cégcsoportokhoz, mint a Bertelsmann, és nyilvánvalóan nem fog a kárukra, okoz, kárukra tenni semmi. Köszönöm. Ebideos úr következik. Kérem, Köszönöm szépen. Ez a megállapodás elvileg olyan, amelynek a célja az, hogy az európai vállalatokat támogassa, a szolgáltatásokat nyújtó eh, vállalatokat, de tulajdonképpen egy csapás a nemzetállamok ellen. A közellenőrzését korlátozzák a pénzügyi szolgáltatások terén, és végeredményben az állami monopóliumot szüntetik meg. Nem lehet majd az állampolgárok érdekében közbelépnie, nem védheti meg az állampolgárok érdekeit, és nem tud a szolgáltatások számára szabályokat elfogadni. Ez azt fogja jelenteni, hogy csökken az állami beavatkozás, és ezen kívül az állampolgárok érdeke, a KKV-k érdeke, csorbát szenved a nagyvállalatokkal szemben. A vállalatoknak regisztrálniuk kell magukat, ez további költséget jelent, sőt, hogyha néhány dolgot a javaslatok közül megvalósítanak, akkor bizonyos nyom, nyugdíjakat sem fog tudni az állam ennek következményeképp kifizetni. Valami olyasmi lesz, mint most Görögországban. Szóval lehetőség van arra is, hogy személyre vonatkozó adatokat cseréljenek, olyan országok is hozzá juthatnak ezekhez az adatokhoz, ahol korrupció van. Köszönöm szépen, Weiser úr. Uh, uh, Ez a megállapodás uh, új megközelítést fogad el a piachoz követése kapcsolatosan, illetve a nemzetközi szabályok tekintetében a digitális pénzügyi szolgáltatásoknál, illetve lefedi nagy részben a szolgáltatások kereskedelmét. Ez jó lehetőség, hogy új piacokat nyissunk meg vállalatok számára, és hogy konszolidáljuk az EU helyzetét, mint szolgáltatási világpiacvezető. A kiegyensúlyozott tárgyalási eljárás érdekében ambiciózus kötelezettségvállalásokra van szükség a különböző felek részéről, a közbeszerzés, a távközlés, a közlekedés tekintetében. Ne feledkezzünk meg a fogyasztói jogokról már, ami a roaming díjakat vagy hitelkártya díjakat illeti külföldi használat esetén. Támogatom a közszolgáltatások és audiovizuális szolgáltatások kizárását a hatályból. A digitális ágazat esetében a az erőltetett adatlokalizációnak az elkezelését ellenzem. Támogatom Redding asszonyt, és köszönöm a kiváló munkáját. Köszönöm. Gracias. Köszönöm, Martin úr. Thank you, President. Given that, as others have said, Köszönöm szépen, elnök úr Elhangzott, hogy a munkavállalók 70%-a a szolgáltatásokban dolgozik, ezért óriási lehetőség a TISZA Európa számára, amely az EU vállalatok számára azonos hozzáférést a piacokhoz biztosíthat, mint más vállalatoknak van a mi piacainkon. Segítheti a KKV-kat, különösen azokat, amelyek a nagyvállalatokkal ellentétben majd a vám korlátokat is így nem kell, hogy elszenvedjék. A TISA jó lesz a munkavállalók számára, a nemzeti munkavállalói jogok keretében nagyobb védelmet érezhetnek, és jobb munkakörülmények között dolgozhatnak a, ezt a 6 hét feltételes módot természetesen szándékosan használom, mert minden azon múlik, hogy milyen lesz az állami szolgáltatás, milyen lesz az állam szabályozói képessége, az adatvédelmi lehetőség. A tíze csak akkor fogja, a tízet csak akkor fogja frakcióm támogatni, hogyha az értékeket és szándékokat is képviseli. Köszönöm szépen. Martin úr, Arnold úrtól kékkártyás kérdést kap, elfogadja-e? Igen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Martin úr. Tisztelettel tartom az által kifejtett álláspontot, de vannak itt olyan záradékok, amelyek a B és a, ennek a négy alszakasza ellentmond ezeknek a záradékoknak nagyon sajnálatosnak tartanám, ha ezek szerepelnének a megállapodásban. Ön ellene fog szavazni, hogyha ilyen, ellen, ilyen záradékokat tartalmaz? A mi álláspontunk ezen kérdésben és minden kereskedelmi megállapodásban az ilyen záradékokat nem támogatjuk, úgy gondoljuk, hogy a közszolgáltatásokat az állampolgároknak kell élvezniük. Köszönöm szépen, Szervati úr, Sztárbati. Elnök úr, a szolgáltatások fontos ágazat az EU-n belül, Németországban különösen. Az értékteremtésben elfoglalt része egyre nagyobb, és a nemzetközi kereskedelemben is nő a szolgáltatások aránya. Ismeretes, hogy a nemzetközi kereskedelem lehetőséget teremt a költségeket csökkenteni, a bevételeket növelni, és általában a nemzetközi versenyképességet növeli. A TISA állítólag a WTO építő kockája. Ebben a folyamatban átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat akarnak. Ez a jelentés úgy fogalmaz, hogy a közszolgáltatásokat nem veszélyezteti, és ezért támogatom azt, és kívánom, hogy a tárgyalások is sikeresek legyenek ilyen értelemben. Köszönöm szépen, Solc úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, tisztelt előadó Reding asszony. Ez a jelentés számos követelésünket megfogalmazza. A társadalomból bekanalizált érdekeket, véleményeket szépen kifejezi. Az önkormányzatok, a szakszervezetek, a szakmai szervezetek bombáztak minket jogosan. Nem minden kompromisszum sikerült. Pozitív listás tárgyalásokat akarunk, hogy ne a negatív lista alapján induljon ki a bizottság. És úgy tűnik, hogy nem sikerült megvalósítani a minőségi követelményeket sem, sőt magát a, a szöveget sem sikerült javítani. Noha minden szakbizottság megfogalmazta a maga jobbító javaslatait. Hol maradnak a valódi vörös vonalak, amit az Ample bizottság, a foglalkoztatási bizottság követel? Biztos asszony, szerintem Szerintem ez a jelentés nem fogja teljesen új irányba e, terelni a tárgyalásokat, és éppen ezért nem tartjuk eléggé radikálisnak, és nem is fogjuk megszavazni ezt. Köszönjük. Anderson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a tíza megállapodásról szólva, ugye tudnunk kell, hogy ez sok, sok megállapodás közül az egyik az USA-val, Kanadával kötendő megállapodásainkat kiegészítő megállapodás. Fontos, hogy a környezet a kis és középméretű vállalkozások érdekei érvényesüljenek. Sok privatizáció szerintem meg kéne szüntetni, vissza kéne forgatni, és egyértelmű üzenetünk a bizottságnak az, hogy hogy minimum ezt várjuk el, amit a, a szöveg tartalmaz, a védelmet, a személyes adatok védelmét, a közszolgáltatások megőrzését. Módosítóinkkal pedig szerettünk volna még radikálisabb, még pontosabb, még szigorúbb követelményrendszert megfogalmazni, reméljük, hogy ezek is megszavazásra kerülnek. Ehm, Köszönöm, Anderson úr. Kékkártyás kérdést szeretne önhöz intézni egy kolléga. Adelante. Yes. Szanyi úr, parancsolja. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, ön említette a zöld szempontoknak, ha jól értettem, ő egy viszonylag csekély mértékű előfordulását de egy kereskedelmi egyezmény és főleg szolgáltatásokról szóló kereskedelmi egyezmény esetében ön konkrétan milyen szempontokat szeretett volna viszont látni? Például a pályázatoknál, a közbeszerzéseknél. Hát hát hát- Például, a, tehát mondtam, a pályázati kiírásoknál, a közbeszerzéseknél, az, az éghajlatpolitikával kapcsolatban. Ilyesmire gondoltam. Sí. Gerike, eh, Gerike úr, ezek szerint ügyrendi kérdésben szeretne kérdezni? A mikrofon ezen a ponton kikapcsolódott. Ügyrendi kérdés? Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony. Most juttatok el hozzám egy ügynökségi jelentést a WHO a a Zika vírus miatt egészségügyi szükségállapotot jelent be. Nos, úgy gondolom mégiscsak észszerű lenne, hogyha a napi rendünket ennek megfelelően igazítanánk, ha legalábbis globális szereplők akarnánk lenni. Lehet, hogy nem értette ennek az ülésnek a rendjét, mintha már beszélt volna erről a kérdésről. Minden esetre folytatjuk a munkát. Folyt úr. Ja, danke. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák! Ma délután annak lehetünk tanulni, tanulni hogy a, az EPP frakció ügyrendi vitája ügyrendi vita kapcsán az elnök Weber úr azt mondta, hogy még ezt ezen a héten át kell verni ezt a jelentést, a módosítókat, halogatási taktikának nevezte. A közszolgáltatások szabad kereskedelmét akkor sem fogjuk elfogadni, pláne nem ilyen feltételek mellett, hiszen a szociális közszolgáltatások azt kell, hogy jelentsék, hogy minden állampolgár számára megfizethető és elérhető, nem pedig nyereségorientált. A magán egészség, a magán közszolgáltatás soha nem lesz mindenki számára ilyen, amikor lekapcsolják az áramot, amíg a munkanélküliek a nyereségorientált árakat nem tudják megfizetni, addig nem lesz eh, a helyzet elfogadható. A közszolgáltatásoknak eleget kell tenni a piac követelményeinek. Eh, állami infrastruktúrára van szükség olyan létesítmény, amely a közszolgáltatások eh, kat biztosítják, és ez nem magántulajdonban lévő szolgáltatásokat jelent. A vállalaton keresztül vállalat nyeresége a közjóval szemben állítva egyszerűen túl nagy ár. Mi meggyőződésem, hogy el kell ezért utassuk ezt a megállapodást, ugyanúgy, ahogy a bankok spekulációjait is elutasítom. Köszönöm, Fiszász úr. Köszönöm szépen, biztos úr, biztos asszony. Ez a jelentés összefoglalja a kereskedelmi megállapodás tárgyalásának első éveit, és világos ajánlásokat tesz a bizottság számára. A bizottságnak megadjuk a szükséges mozgásteret a tárgyalások lefolytatására. Támogatjuk azt annak a jognak a fenntartását, hogy a tárgyalások átláthatósága fennmaradjon. Ez nagyon fontos az Európai Unió számára, hiszen mi vagyunk a legnagyobb szolgáltatás exportőrök világszerte az egész világpiacnak a 25%-át fedjük le, vagyis több milliárd eurót exportálunk évente, ennek a mértéke az elmúlt tíz évben megkétszereződött. Számunkra nagyon fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékig multilaterális legyen a megállapodás, és az általános érdekű közszolgáltatásokban ne csökkenjenek a fogyasztóvédelmi szempontok, illetve köszönetet szeretnék mondani a kiváló munkáért Reding asszonynak, Lange asszony, úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Ha megnézzük a szöveget és össze akarjuk foglalni, akkor azt kell mondjuk, igen, a minőségileg kiváló szolgáltatásokra igent mondunk, és nemet a közszolgáltatások eladására. Igen, a tisztességes piac hozzáférésre, és erős munkavállalói jogokra, és nemet a szociális dömpingre. Nos, ez az, ami a megfelelő rövid összefoglaló, ha a szolgáltatói megállapodásról akarunk beszélni. A munkavállalói jogokat, aki, eh, hogy ne támadhassák, ahhoz egyenlő alapot kell teremteni. Nem szabad, hogy a munkavállalói kiküldetéssel például eh, szociális dömping induljon el. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióban ezt érvényesítsük, hiszen az azonos munkáért, azonos bér, azonos jogok férfiak és nők számára alapelvek így biztosíthatók. Ezért üdvözlöm a kezdeményezést, és remélem azt biztos asszony, hogy az együttműködés nem azt jelenti, hogy együtt dolgozunk, hanem hogy egyértelműen igent tudunk mondani a szövegre, és nemet a rossz kompromisszumokra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Szimneszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament szeretné az Európai Unió kereskedelem politikáját legalább társként meghatározni. És nagyon örülnék annak, hogyha mi, akik az európai polgárokat képviseljük, nem lennénk egy olyan játék áldozatai, amely titkos tárgyalásokban zajlik, és előnyöket hoz 20 országnak, csak az európai fogyasztóknak és termelőknek nem. Tisza lehetőség kis és középméretű vállalkozásaink számára, hogy szolgáltatásokat küldjenek harmadik országokba, ezzel munkahelyeket teremtve, és EU szaktudást vigyenek a világba, és megújítsák, modernizálják ezáltal is a világ kereskedelmét. Európának még azért a digitális területen vannak tartalékai. Köszönöm szépen. Minőr asszony. Köszönöm szépen, elnök úr a TISA kereskedelmi szolgáltatói megállapodás a TTIP és az ITA-nak egy nyúlványa, e, tulajdonképpen szépségdíjas lehet a TISA példa arra, hogy az Európai Unió e, hogyan e, követi a multinacionálisoknak a, az útmutatását, semmi nem mond az ellen, hogy a gazdaságot ösztönözzük, de nemet mondunk arra, hogy más országok munkajogát, munkaügyi körülményeit vegyük át, mert ezek olyan országok, amelyek csak a, pi- a piacokat akarják megnyitni, és lehetetlenné teszik azt, hogy a szabályozásokba betekintsünk. A 20-as módosítót úgy gondolom, hogy vissza kell, hogy vonja a bizottság a tárgyalások alatt. Hogyha meg akarja védeni a szolgáltatásokat, akkor nem nem így kell eljárni. A red sheet záradékok elfogadását is határozottan ellenzem a 48-as cikk értelmében például. A nemzeti parlamentek számára fontos, hogy a 35-ös módosító érdeke, értelmében megadhassuk, illetve megtarthassák a nemzeti parlamentek az erre vonatkozó szabályozási jogokat. Köszönöm szépen. Kové úr. Elnök úr, tisztelt biztos asszony! 30 éve próbálják már a szolgáltatásokat lenyomni a torkunkon. Többször megfeneklett a folyamat, és tudjuk is, hogy miért. Azért, mert a lakosság érdekeinek ellenében hat. Most megint megpróbál a bizottság 23 országgal általános globális megalapodást kötni. Ezt senki nem akarja. És ha pedig Kínáról van szó, akkor meg pláne nem. Miért, miért csinálják ezt velünk? Csak miért akarnak tudatosan az európai közérdekkel szemben fellépni? 30 éve ezt csinálják. Ezerszer tüntettek már az emberek. Próbáltuk megvédeni a közszolgáltatásainkat. És mindig újra meg újra ugye az az akarat jön elő, rá akarják erőltetni ezt a tagállamokra. A, a WTO plusz plusszal jelöli ezt a ilyen típusú megalapodást. Igen, számukra ez plusz plusz. Nekünk viszont európaiaknak az az érdekünk, hogy megvédjük magas szintű közszolgáltatásainkat a külső dumpinggel szemben. Egyértelműen, világosan a mikrofonját elvették a felszólódnak, vagy legalábbis kikapcsolódott. Köszönöm, Tong asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaptam. Először is Köszönöm szépen az elődönök, Reding asszonynak aki dolgozott ajánlásokat. Az EPP véleményét már az Ekon szakbizottságban bemutattam. Tudom, hogy nagyon sok munkát és összehangolt munkát igényelt ez a jelentés. Sajnálatosnak tartom, hogy sokan szeretnék leállítani a tárgyalásokat ezzel a megállapodással kapcsolatosan, amely gazdasági növekedést és új munkahelyeket hozhat Európának. Gyakran látjuk, hogy sokan tudatlanságból vagy információ hiányból ellenzik a megállapodást, ezért a tudatosságfokozás nagyon fontos, sokan pedig azért ellenzik, mert szeretnék a monopóliumikat megtartani nem akarnak versenybe bocsátkozni. De ha nincsen verseny, ezt csak a fogyasztók szenvedik meg. Köszönöm a jó munkát, és remélem, hogy átláthatóak lesznek a tárgyalások. Köszönöm. Uloskó ú, asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok. Ülszkaknak hívnak. Tehát a szolgáltatások, amelyekkel ma kereskednek, azt jelenti, hogy a digitalizálás az erősebb, az árak és a szolgáltatások között erősebb az összefüggés, és ez szabályokat követel. Nem szabad, hogy szociális dömping alakuljon ki, nem szabad, hogy az embereket kizsákmányolják a környezetet, és rosszabbodjanak a munkakörülmények. Ezért üdvözlöm azt, hogy a parlament a jelentésben egyértelműen követeli, hogy tartsák tiszteletben az ILO alapegyezményeit, és minden fél követeli az ILO egyezmények ratifikálását, mint normát és alapkövetelményt. Ezt, ezt támogatom. Ugyanúgy, mint az átláthatóságot, a közszolgáltatások erős védelmét és a, a közérdekű szolgáltatások garanciáit a parlamentnek támogatnia kell mindezt, hogy e feltételek mellett valósulhasson meg a, megegyező, a megállapodás, egyébként nem fogjuk elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólalás. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, meglep az ön beszéde. Azt mondta, hogy ez az állásfoglalás megerősíti az én mandátumomat. És folytatjuk a tárgyalást úgy, ahogy tárgyaltunk eddig. Én, ahogy itt hallgatom a kollégiáimat, nekem nem ez a kép jön le, Reding asszony is megfogalmazta világosan, hogy új irányt kívánunk adni a bizottság tárgyalásának, és főleg olyan irányban, hogy bizonyos kék és piros, vörös vonalakat vegyenek figyelembe. És a vörös vonal e, például a teljes körű közszolgáltatás kizárást jelenti a liberalizáció alól a fogyasztók védelmét, a szociális dömping kizárását, Ezeket nem látjuk az ön, nem hallottuk az ön szájából, hogy tényleg ezekről akarna tárgyalni. Vegye észre, hogy nem az eddigi mandátumát erősítettük meg ebben a parlamentben. Nagy többsége van annak, hogy a közszolgáltatások ne képezzék tárgyát a tárgyalásoknak, és kérjük, hogy ezt vegye figyelembe, mert ha nem teszi, akkor nem felel meg a feladatának. Köszönöm. Rodriguez Pinheiro asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a biztos asszonyt. Úgy gondoljuk, hogy alapvető fontosságú a globális kereskedelmi szabályok aktualizálása. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi kereskedelem szabályozását modernizáljuk, különösen az internet esetében garantálva az adatvédelmet, szabályozva az online kereskedelmet, a roamingot és viszonosságot is elvárva természetesen a fogyasztóknak és a vállalkozásainknak az érdekeit is figyelembe kell vennünk, figyelembe véve, hogy melyek azok a követelmények, amelyeket az Európai Parlament támaszt a bizottsággal szemben. Alapvető fontosságú, hogy egyértelmű legyen, hogy minden közszolgáltatást kizárunk a hatályból, illetve tiszteletben kell tartani a fogyasztó, illetve a munkavállalók jogait és az adatvédelmi szabályokat. Úgy gondolom, hogy a bizottság és önbiztos asszony, aki most itt van, figyelembe kell, hogy vegye ennek az állásfoglalásnak az tartalmát, hiszen önök tárgyalnak, de a parlament szavaz majd a megállapodásról. Nagyon fontos, hogy a haladás szellemében és a fogyasztók tiszteletének szellemében szülessen meg ez a megállapodás. Köszönöm, Morel úr. Merci. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Reding asszony, ön éppen most mondta el, hogy milyen tizát szeretnénk. Én egy kicsit másképp tenném a hangsúlyt, én én úgy fogalmaznék, hogy akarjuk-e egyáltalán a tízát. Mert igenis vannak itt olyan képviselők és persze polgárok mögöttünk, akik semmilyen tízát nem akarnak. Mert már a tapasztalat megmutatta nekünk, hogy az ilyen tárgyalások, ez a liberalizáció, ész nélkül liberalizáció egyre jobban kiszolgáltatja Európát, és nem a védelem irányába hat. Tehát én ezt a kérdést úgy tenném föl, hogy a TIZA nem valami álcázott érdeksérelem, nem a Bolkenstein irányelvnek egy új neve, nem csak a dereguláció álcája, a pénzügyi szolgáltatások deregulációjának az álcája? Erre tessenek válaszolni a bizottság részéről. Mi nem támogatjuk a tizet, és egyetértek már úrról is, hogy a bizottságot nem a mostani mandátumában támogatjuk, hanem azt szeretnénk, hogyha észrevenné, hogy képként kell ebben az ügyben eljárni a fogyasztók az Európai Unió polgárai érdekében. Köszönöm. Most következik a spontán felszólalások sora. Nagyon sokan kértek szót, éppen ezért az elnökség kritériuma a következő. Először is nem tudnak mindannyian felszólalni, mint említettem, túl sokan jelentkeztek, ezért a frakció képviselőinek megadom egyrészt a szót, másrészt pedig azoknak, akik nem szólaltak fel, vagy csak nagyon röviden az elhangzott vitában. És van egy harmadik csoport, akinek megadom a szót, ezt is fontosnak tartom, van két képviselő, akiknek nem tudom megadni a szót, mert már többször szóltak a vitában. Minden esetre most Bagovics úrral kezdjük. Elnök úr, a különböző szolgáltatások a telekommunikáció terén, közlekedés terén a gazdaság jelentős részét teszik ki. A világ egyre jobban digitalizálódik, a digitális szolgáltatások száma is növekszik. Ez az oka annak, hogy az Európai Parlament fontos, hogy a bizottságnak világos kiinduló pontot határozzon meg. A bizottság az EU nevében tárgyal a TISZA megállapodásnál Reding asszony jelentése kiegyensúlyozott lehetőséget ad az európai gazdaságnak, KKV-knak a növekedésre, és nagy figyelmet eh, fordít a munkavállalói jogokra is. A szociális dömpinget próbálja elkerülni. A fogyasztói jogokat is jobban kell biztosítani, hiszen egyre inkább globális szolgáltatásokat veszünk igénybe. Adatvédelem is az egyik olyan terület, amelyel foglalkozni kell. Nagyobb figyelmet kell a közszolgáltatásokra fordítani, ezeket a köz érdekében kell érvényesíteni. Köszönöm. Pikcsula. Köszönöm szépen, Pikcsula asszony, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a TISZA megállapodásról 23 partnerország tárgyal, illetve 50 ország. Ez talán a legkényesebb és pénzügyileg a legkiterjedtebb megállapodása. 68%-ban a munkaerő piacot lefedi ez a, az ágazat, és a szolgáltatási ágazat az internet kialakulásával nagyon átváltozott. Szolgáltatóink versenyképesek tudás és minőség szempontjából, de jogi akadályok miatt nem nagyon férnek hozzá más piacokhoz. Az európai piac liberálisabb, és a viszonosság hiányzik a KKV ágazatban. A viszonosság nem csak az egyetlen célunk, hanem a fogyasztói véde, fogyasztóvédelmi szabályok, adatvédelmi szabályok betartása, és nagyon fontosnak tartom, hogy a közszolgáltatásokban egészségügy, oktatás, hasonló piacokon kizárást alkalmaz a tervezet. Köszönöm szépen. Üdvözlöm az Európai Parlament szándékát a nemzetközi szintű tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazással kapcsolatban a közvélemény úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban azonban egészen más irányba mutat, amennyiben az állampolgárok érdekében dolgozunk, és ez kell, hogy legyen a célunk, akkor az átláthatóság abszolút prioritás kell, hogy legyen. A demokratikus e- e- ellenőrzésnél is fontosabb de megéri. Másrészt azonban vannak olyan kérdések, mint a nemek egyenlősége iránti őrület nem szabad, hogy terhelje a tárgyalásokat. Meg kell próbálni, hogy nem kioktatjuk a világ többi részét, hanem megfelelő jogi kereteket alakítjunk ki. Köszönöm szépen, Jakubsics úr. Köszönöm szépen. Támogatom én is a tárgyalásokat, hogy az EU nevében kezdje meg a tárgyalásokat a bizottság, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, értékes eszköz, ami a kezünkben van, amit a parlament elfogadhat, de nem fogjuk megtenni, hogyha a, nagy, ha a lakosság nem ismeri a részleteket a tárgyalás eljárás részleteit, hogyha az eljárás nem lesz sokkal átláthatóbb. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az állampolgárok is támogassák mindazt, amit itt elfogadnánk. A roaming problémájára mutatnék rá, az elektronikus kereskedésre, a munkavállalók védelmére, és az önkormányzatoknak meg kell tartani azt a jogát, hogy a hagyományos szolgáltatásokat segíthessék. A szubszidiaritás elve is fontos, különösen az oktatási és egészségügyi rendszert ki kell venni ebből a, a megállapodásból. Ezt szeretné a lakosság is. Köszönöm, Alviol úr. Gracias. El TISA junto al... Alviol asszony, köszönöm szépen a három szabadkereskedelmi egyezmény egyfajta triót eh, alkot, amikor a multinacionális eh, cégek diktálják a feltételeket a parlamenteknek és a bíróságoknak, liberalizálva a közszolgáltatásokat és eh, a munkásokat rabszolga sorba vetve. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók jogait tiszteletben tartsuk. A Tiszával szegénységet zúdítunk Európára, erre nemet kell mondanunk, és a közszolgáltatások privatizálására is. Az EPP és az SND beli kollégákhoz szólnék hogyha igent mondanak erre a megállapodásra, akkor a nevünkben fogják, eh, fognak tárgyalni erről a megállapodásról, és Európát a multinacionális cégek kezébe adják át. Urkezum úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna szólni a kollégám előtt, nagyon nagy ellenvélemény nyilvánul meg egy ilyen megállapodással szemben, pontosan a közszolgáltatások miatt tudjuk, hogy ez érinteni fogja a közszolgáltatásokat. Mi fog történni a közbeszerzésekkel? Tudjuk, hogy ezeket érinteni fogja a megállapodás a munkaerőpiacunk 70%-át a szolgáltatási ágazat teszi ki, ezért nagyon fontos, hogy akár ezen a héten egyértelmű üzenetet közvetítsen ezekkel kapcsolatosan, különben nem fogunk szavazni, hogy a közszolgáltatásokra nem vonatkozik majd a megállapodás, és nem lesz pozitív lista. Nem fogadjuk el, hogy Malmström azt mondja, Malmström biztos azt mondja, hogy támogatja a parlament ezt az elképzelést. Mi csak akkor tudjuk ezt megtenni, ha a feltételeink teljesülnek. Köszönöm. Arnold. Köszönöm, elnök úr. Választókörzetemben a kereskedelem és a szolgáltatások nagyon fontos részét képezik a politikának. Az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb szolgáltatás exportőr, sőt nagyobb, mint az USA. Ez kormány statisztika alapján állítható. Ezért a brit érdekek abban állnak, hogy meg, megvédjük a szolgáltatásainkat. 55 ezer választóm és 12 ezer nyugászlói választó ezt várják tőlem. És itt most egyetlen egy tolvonással, a tízával ezt esetleg felülírják. A természetes személyek szabad mozgása is ide tartozik, egyre több tömeges migráció lesz így az Egyesült királyságban, és a Rashid clause -ok, az záradékok pedig külön fenyegetést jelentenek a közvetlenül választott önkormányzatoknak. Tehát az Egyesült Királyságnak meg kell őrizni egyedi státuszát, és nem hagyjuk, hogy a tíze alássa ezt. Köszönjük szépen! Schaffhauser úr. Köszönöm. A kereskedelmet szabályozni kell, mert egyébként dzsungel szabályok érvényesülnek. Ez a szöveg a közszolgáltatások különleges voltát hangsúlyozza, azt, hogy védeni kell a, a szolgáltatókat, a kölcsönösséget. Ugyanakkor vannak itt alapvető dilemmák Például az, ahogyan ezeket a tárgyalásokat megszervezték titokban, olyan mandátummal, amelyet senki nem adott, és főleg az a botrányos, hogy a VTO, amely a háború után a kezébe ragadta a kényszeres liberalizációt, a kereskedelem újragondolását, nem rendelkezik semmiféle demokratikus legitimitással a népek, a kormányok fölött egy olyan ö, módon ö, próbálják ezt a parlamentet is kezelni, mint amely ö, hát rábólint majd mindenre. pedig mi a de- demokrácia letéteményesei vagyunk, és ezt a szerepünket meg fogjuk őrizni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, most Máltröm asszony, biztos asszony, ön következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a nagyon fontos megállapodást ma megtárgyalhattuk. A TISA a globális szinten a kereskedelmi szolgáltatások számára azonos feltételeket biztosít a globális gazdaság számára is, de Európa számára is az Európai Unió nyitott eh, a beruházások, befektetések felé, és azt kell biztosítani, hogy a mi vállalataink is külföldön befektethessenek, beruházhassanak. A kapsz megállapodásokat pedig aktualizálni kell ahhoz, hogy figyelembe vehessük a globális valóságot, és jogbiztonság is legyen, amit önök is mondták, hiszen a szabad kereskedelem nem persze, hanem eszköz a munkahelyteremtésre, beruházások biztosítására, és természetesen jogszabályok kell, hogy körbevegyék. A cél az, hogy mindez multilaterális megállapodás legyen. Teljesen osztom az aggodalmokat, ez az oka annak is, hogy az EU igyekszik az architektúrát minél nyitottabban, minél befogadóbban megtartani, hogy fokozatosan minél több ország csatlakozhasson, és így a WTO-hoz kerülhessen. Az a tény, hogy a GATS megállapodás nem tartalmaz kötelezettségeket az ILO-hoz való csatlakozáshoz, ez valóban így van, de ez nem azt jelenti, hogy mi ezt erőltetjük, az Európai Unió mindig ösztönzi az országokat minden kapcsolatában a kereskedelemben, és hogy a legfontosabb megállapodásokat, egy eh, WTO eh, egyezményeket eh, aláírja, ahhoz csatlakozon, és ezt továbbra is teszünk. Közszolgáltatások mindig kimaradnak a megállapodásokból, ez nyilvánvaló abból is, amit önök elmondtak ma, de a korábbi beszélgetésekről a közszolgáltatás, oktatás, például egészségügy, vízszolgáltatás, stb. audiovizuális szolgáltatások nem kerültek be tehát. Ezeket nem kell privatizálni. Ha privatizálják őket, akkor semmi semmi sem lesz, sem ebben, sem a TT-ben, semmilyen más megállapodásban, amely megakadályozna a helyi, regionális vagy országos szintet, hogy politikai döntés alapján visszahozza az állami szolgáltatások közé, hogyha ez a politikai döntés. A szabályozás joga a nem diszkriminatív formában szintén megmarad a hatóságok minden szinten környezeti egészségügyi normákat a saját belátásuk szerint szabályozhatják. Átláthatóság. Önök is mondták, hogy megpróbáltunk a lehető legátláthatóban eljárni a legtöbb EU javaslat és a, az összefoglalók, a tárgyalások összefoglalója online elérhető önök számára is. Ez egy olyan tárgyalás, amely 22 másik ország részvételével folyik, és nem lehet jogi értelemben a javaslatokat szabadon publikálni, ha azt Törökország, Pakisztán, Új-Zéland, stb. nyújtja be. Ők sokan úgy döntöttek, hogy nem lesznek annyira átláthatók, mint mi, ez az oka annak, hogy nem tudunk mindent közzétenni, és vannak olyan javaslat tervezetek is néha, amelyeket kiszivárogtatnak, de ez eh, nem azt jelenti, hogy ezt már mindenki elfogadta, nem, ez adott esetben egy ország tervezete, javaslata, amit eh, nagyon gyorsan mások vagy mi visszautasítanak, de továbbra is megpróbáljuk az átláthatóságot biztosítani, és azt, hogy eh, önöket a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk. Végeredményben önök is, mint a tagállamok is beleszólhatnak ebbe. A tízat 28 tagállam megbizatása alapján tárgyaljuk, és ebben önöknek is van beleszólása. Természetesen figyelembe veszük azokat a fenntartásokat, amelyeknek hangot adtak, és igyekszünk ezt továbbra is így tenni, ugyanúgy azokat a fenntartásokat, amelyeket a házon kívül is tapasztalunk sok mindenki részéről. De azért ne feledjék el, hogy a munkanélküliség még mindig magas az Európai Unióban, még mindig több millióan munkanélkül vannak, és a TISA és más kereskedelmi megállapodások egy utat adnak arra, hogy növekedés, beruházást, munkahelyeket biztosítsunk. Tehát meg kell találnunk az egyensúlyt. Az önök állásfoglalásával, ezzel a hozzájárulással folytatjuk a tárgyalásokat, és e héten, mint mondtam, elindulnak a tárgyalások, beszámolunk, amint lezárjuk. A lényeg az az, hogy megfelelő egyensúlyban találjuk meg ezt a megállapodást, amit önök közül nagyon sokan kértek, és nagy örömmel fogok önökkel újra tárgyalni. Redding asszony, köszönöm a fantasztikus munkát, azt, hogy ilyen széles támogatást tudott szerezni. Köszönöm a többi bizottságnak, szakbizottságnak és az állás Eh, az, árnyék előadóknak és önnek is. Köszönöm szépen, most Reding asszonynak adom meg két percre a szót. Monsieur le Président, comme... Elnök úr, ahogy a felszólalók többségéből kiderült, itt egy közös frontot alkotunk, teljes körű átláthatóságot követelünk, igazságosabb kereskedelmi szabályokat, kölcsönös piacnyitást, szabályozást, védelmet és a fogyasztók védelmét különösen. A, a politikai frakciók kéz a kézben állnak itt önök előtt. A globalizáció és a digitalizáció kikerülhetetlen kihívások. Az a kérdés most, hogy Európa duty free kontinens marad, és akkor lerabolnak minket, vagy pedig lépünk mi is, és elébe megyünk a kihívásoknak, és mi akarjuk megírni a jövő szabályait, mert képesek vagyunk rá, mert fontos szereplők vagyunk, akik olyanok, akik védik a polgáraikat, a vállalkozóikat, és akik politikai változást akarnak. Az európai választások óta, 2014 óta új szelek fújnak az Európai Bizottság felől, ezzel a jelentéssel a parlament szeretne egy kis új szelet fújni az önök vitorlájába, még újabbat, amely a valóban a vállalkozásaink versenyképességét, fogyasztóink és polgáraink érdekét képviselik. Mi politikai irányváltást kérünk, a politikai parlamenti munka nagy többséggel ezt megfogalmazta, és ezt a plenárisan is meg fogja fogalmazni. Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe, mint ahogy egyébként az Intabizottság elnöke is németül kifejtette, ein klares Ja zum Text, ein klares Nein zu Kompromissen. A szöveget támogatjuk, a kompromisszumokat nem. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Kikap. Köszönöm.